Colleagues, we'll begin the vote in a... Néhány másodpercen belül kezdjük a szavazást. Hogyha valakinél nincsen szavazókártya, ezt kérem, jelezze. Anna Maria, működik? Működik. Kedves kolléganők, kollégák! Aki nem volt itt ma délelőtt, üdvözlök mindenkit a nyári szünet után. Remélem, hogy mindenkinél itt van a szavazókártya. Hogyha nincsen, kérem jelezzék, egy tagunknál nincsen, a többieknél megvan, akkor kezdhetjük a szavazást. Megvan mindenkinek. Tehát mindenkinek itt a szavazókártyája. Akkor foglalja helyet mindenki, elkezdhetjük az elektronikus szavazást a 2017-es Európai Uniós általános költségvetésről. Itt két jelentésünk van, és a véleményről szavazunk most. Tehát a véleményről szavazunk és pedig Monika Makovei 66 módosítást kapott, véleményéről van szó, tehát összesen 64 módosítót nyújtottak be, 13 kísérleti projektet, előkészületi akciót. Nem tudom, hogy szeretne-e hozzászólni. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt kolléganő kollégák. A módosítókról szeretném elmondani, hogy az Európai Unió általános költségvetése 2017-re, és a LIBE véleményéről szavazunk. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki hozzájárult ehhez a záró dokumentumhoz, és remélem, hogy a szavazás végeredménye világos üzenetet hordoz majd az Európai Uniós polgároknak is, hogy felelősen bánunk a 2017-es A Két dologra szeretnék emlékeztetni. Az egyik a polgárok biztonsága. Abszolút prioritás számunkra, és bizonyítanunk is kell ezt, hogy az Európai Unió prioritást ad a témának a költségvetés. Másodszorban az európai polgárok pénzét úgy kell elkölteni, hogy szemmértéket tartunk, és átlátszó módon. Ez is abszolút prioritás. Így még egyszer szeretném megköszönni munkájukat. Köszönöm szépen, és akkor áttérünk a szavazásra. Egyes kompromisszumról szavazunk, megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes módosító, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. That is rejected. Okay, sorry. Elnézést. Vala a gép megőrült. Megpróbálom még egyszer nem működik, akkor ellene vagyok, elutasítom. Esetleg átülhetne egy másik géphez. Egészen gyorsan kérnénk egy helycserét. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm Thomas ezt a kiváló javaslatot. Tehát uh, itt megismételhetjük. Tehát a jegyzőkönyvbe feljegyzük, hogy kézjelzés, de úgy tűnik, hogy most működik. Na hát, működik? Nagyszerű kollégák, akkor folytassuk. Tehát a kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os módosító megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. 17-es módosító, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-os módosító megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 19-es megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosító, megnyitom. Zárom. Elutasítva. 27-22-vel. Most a 21-es, megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 22-es, megnyitom. Zárom. 23-as, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 27-es megnyitom. Zárom. Elutasítva. 25-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Closed. Zárom. Elfogadtuk. 28 ös módosító. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadtuk. 29-es. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadtuk. Bocsánat, elutasítottuk. Elutasítottuk. A 30-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 31-es módosító. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elutasítva. 32-es, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 33-as, megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadtuk. 35-ös módosító, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Első rész. Closed. Zárom. Elfogadtuk. A négyes kompromisszum második része, megnyitom a szavazást. Zárom. Elutasítva. 45-ös megnyitom. Zárom. Elutasítva. 46-os megnyitom. Zárom. Elfogadtok. Az ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadtok. 48-os megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 55-ös. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 56-os. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadtuk. 57-es. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 58-as, megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. elfogadtuk, de a néppárt részéről volt egy tévedés, 51-es, 51-es második része, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 60-as, megnyitom a szavazást. Close. Zárom a szavazást. Elutasítva. 61-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-es. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadtuk. 63-as. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadtuk. 64 és megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadtuk. 65-ös, megnyitom. Zárom. Elutasítva. 66-os. 66-os, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást elutasítva. Akkor a zárószavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Zárom a szavazást. Elfogadtuk 43-6 ellenében 3 tartózkodással. Akkor áttérünk a módosítókra. And... Költségvetési módosítók következnek. And we start, colleagues, with the oral. Jó, van egy szóbeli, módos, szóbeli EPP, GU és e szd módosító a pénzügyi helyzetről. A jelentéstevő ellene van, erről is szavazni kell. Most megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Um, Kedves kollégák, Liber 5495 következik, és a Liber 5 Libe 5495, ez jön most. nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Libe 5472, nyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Libe 54, 69-es következik. Sorry, that, that didn't... Elnézést. szünet, mert valami nem működött jól. Sorry, colleagues, just pause for a moment, we need to vote. Kis szünet. Az 54 92 esről is kell szavaznunk oldjuk ezt meg. Na tehát, kollégák, akkor szavazunk. Libe 54-92-ről szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most jön a Libe 5469, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Libe 54-70. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Öt, Libe 54-50. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. Öt, Libe 54, 71 következik. Lezárom. Elutasítva. Libe 54-94 a következő. Lezárom. Elfogadtuk. Libe 5473-as következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Libe 5451-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Libe 54-76-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Libe 55-03-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Libe 54-77. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Libe 54-52. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 54-78-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 54-79-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 54-53, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 54-62-es következik. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 54 megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 54-74, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 54-54. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 54-63-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 54-75. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 54-64. Megnyitom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 54-81. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 5482. Lezárom. Elutasítva. 5486. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 54, 57, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 54-88, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54-89, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 54-98. Megnyitom a szavazást. lezárom, elfogadtuk. 54-87, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 54-65. Lezárom. Elutasítva. 54-65. 54-59, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54-60, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54-68, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 54-56, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54 84, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. 54-67-es. Lezárom. Elutasítottuk. 54-55. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 54-85. Lezárom. Elutasítom. 54-91-ben nyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 54-58. Lezárom 54-58 elutasítva. 54-90, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 55-06, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 55-09, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54-61, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 55-08, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 55-00, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 55-13. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 55-02. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 5504-es, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 5499-es, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 5501-es, lezárom. Ezt, ezt elutasítottuk. 55.10. megnyitom a szavazást. Lezárjuk. Lezárom. Elfogadtuk. Van itt záró szavazás? Kérdez az elnök. Akkor a végére értünk? Jó, a végére értünk. Makovai asszonynak, a jelentéstevőnek gratulálunk, és köszönöm a kollégáknak az erőfeszítést, ezzel a szavazás végére értünk tehát. Yes, the Nice to see you, though. Colleagues, I'm just going to make a quick announcement about time. Kedves kollégák, az időbeosztásunkkal kapcsolatosan néhány közlemény. A 11. és 12. pontokkal kapcsolatosan a 11 és a 12. 12. pontot egy óra múlva fél ötkor fogjuk elkezdeni. Tehát 16 óra 30 akkor. Sokkal korábban befejeztük a szavazást, mint ahogy azt terveztük, tehát a 11-es és a 12-es pontokat 16 óra 30-kor fogjuk megtárgyalni. Elnézést kérek azoktól, akiknek várniuk kell, és köszönöm szépen a figyelmüket. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy elkezdhetjük. Köszönöm azoknak a tagoknak, akik itt vannak a 16 óra 30-kor. Köszönöm szépen, hogy a változást így elfogadták, és itt van Diaz de Mera eh, raportőr, jelentéstevő is velünk, most pedig a 11. napi rendi pont következik, amely a bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a tanácsnak a vízumpolitika területén egyes harmadik országokkal a kölcsönösség nélküli helyzet tekintetében fennálló jelenlegi állás és a lehetséges további lépések témájában. Olivier Onidi úr, a DG Home főigazgató helyettese a bizottság részéről van velünk, itt van velünk, üdvözlöm őt, és szeretném a kollégákat emlékeztetni, hogy július 13-án a bizottság bemutatott egy közleményt a jelenlegi helyzettel kapcsolatosan, tehát a kölcsönösség nélküli helyzetet illetően. Ahogy önök tudják, bizonyos EU-s tagállamok polgárainak még mindig szükségük van vízumra ahhoz, hogy az USA-ba és Kanadába elutazhassanak. Az USA és a kanadai polgároknak azonban nincs erre szükségük, hogyha a Schengeni térségbe akarnak jönni. A LIBE koordinátorok is döntést hoztak május 10-én, ezután én június 7-én Avramopoulos biztos úrnak írtam egy levelet, amelyben jeleztem azt, hogy a bizottságnak egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust kellene elfogadnia, ez lenne a kötelessége az 539 per 2001-es rendelet értelmében ahelyett, hogy ezt a delegált aktus elfogadta volna a bizottság, további közleménnyel állt elő. Most pedig megadom a szót először Olivier Onidi úrnak, a főigazgató helyettesnek, aztán pedig a tagoknak, továbbá Diaz de Mera jelentéstevőnek. Onidi úr, tehát megadom önnek a szót, hogy magyarázz el, mi is a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon fontos téma. Most egy nagyon sűrű napunk volt, mellesleg nagyon sok mindennel foglalkoztunk már. Ön, ahogy összefoglalta, július 7-én ugye küldött egy levelet a bizottságnak, és arról döntött a bizottság, hogy nem lesz delegált aktus, tehát felhatalmazáson alapuló jogi aktus. Ugye itt az Egyesült Államok és Kanada az érintettek, figyelembe véve a politikai figyelmet is, fontos az, hogy minden intézményt megfelelő módon informáljunk, és arról döntöttünk, hogy egy új közleményt adunk ki Ugye e, először van, aztán július 13-án itt két e, e, dologról kell említést tenni, Melesleg mindez részletesen benne van a köz, közleményben. Az egyik az, hogy Brunei-jel kapcsolatosan Brunei jel kapcsolatosan nincs meg már ez a téma, tehát a jelenlegi helyzet Kanadával és az Egyesült Államokkal még mindig fennáll, tehát Brunei már megoldott ezt a problémát. Ami a kanadai oldalt illeti, nagyon ígéretes a jelenlegi helyzet. Avramopoulos biztos úr nagyon részletes tárgyalásokat folytatott miniszter McConnell miniszter úrral, tehát a kanadai partnerével, és a kanadai fél és az Európai Bizottság is arról döntött, hogy bevonják a tárgyalásokba a román és a bolgár minisztereket is, hogy őszinte tárgyalásokat folytathassanak. És ezek a tárgyalások nagyon jól alakultak, egy nyilatkozat született, őszinte tárgyalásokra került sor. Kanada is ugye megértette azt, hogy a vízum politika terén milyen korlátok vannak jelenleg. Ezt a nyilatkozatot azonnal technikai részletek is követték. Egy missz, kanadai misszió, egy delegáció ment Romániába és Bulgáriába, hogy tisztázzák a fent maradó kérdéseket, és a bolgár és a román felek is megígérték azt, hogy a vízumpolitika terén semmiféle visszaélésekre nem kerül majd sor. Mindez elvezet bennünket a következő lépéshez, és ez most lesz majd a legnagyobb, a legmagasabb politikai szinten Juncker elnök úr vasárnap a G20-ak keretén belül Trudeau kanadai miniszterelnökkel fog tárgyalni a román és a bolgár témáról, ezek nagyon fontos megállapodások lesznek Kanadával, részét kézik a stratégiai partnerkapcsolatoknak. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ez egy nagyon fontos rendezvú lesz Kanadával, október 27-én, amikor az EU-Kanada csúcs találkozóra kerül majd sor. Ezek a tárgyalások tehát folytatódnak annak érdekében, hogy Kanada biztosítsa a kölcsönösséget a vízumpolitika terén, polgár és román állampolgárok számára, és kora ősszel a kanadai partnereinkkel fogunk véleményt cserélni, annak értelmében, hogy mik is lesznek az eredményei a, a román és bolgár misszióknak. USA-val természetesen más a helyzet, ez mindig más az Egyesült Államokkal. Van egy pont, amelyet folyamatosan felvetnek az amerikai partnereink az adminisztráció szintjén nevezetesen azt a tényt, hogy van egy növekvő egy kérdés, amely az amerikai kongresszusban mindig is téma, nevezetesen ez a vízumpolitika és a amerikai adminisztráció nagyon óvatos akar maradni, hogy a rendszert ne kompromitálja semmi, de az Egyesült Államok oldaláról is folyamatosak a tárgyalások, vannak már erőteljes elkötelezettségek a jelenlegi adminisztráció részéről, előrehaladást értünk el, és az adminisztráció mandátumának a végére a ágyalások remélhetőleg jelentősek, eredményesek lesznek. Szeptember 8-án is lesznek tárgyalások, ez nagyon közeli időpont már, és reméljük, hogy lesznek olyan eredmények, amelyekre már régóta várunk, és minden intézkedést meg fogunk tenni, hogy önöket is informáljuk megfelelő módon, és mindazokat, akiket érdekelnek a kétoldalú tárgyalások és a, ennek a témának az eredménye és kimenetele. Köszönöm, köszönöm szépen. Most pedig Diaz de Mera úr kap szót. Bueno, muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönet Onidi úrnak is, megköszönöm az észrevételeit. Elnök úr, tisztelt képviselők! ugyanazt, ugyanazt a vitát tartjuk most meg, amit április 20-án már egyszer megtartottunk. Nagy figyelemmel hallgattam végig azt, amit a bizottság elnök elmondott, és az összefoglalással egyetértek, az az, hogy pontosan milyen problémával is állunk szemben. Április 20-án teljesen egyöntetű volt a véleménye az összes frakciónak itt az Európai Parlamentben, hiszen itt azt kell kérnünk a bizottságtól, hogy a 539 per 2009-es rendeletet váltsuk fel egy másikkal. Annak én voltam a jelentéstevője. Még egyszer elmondom azt, hogy nem fogok az, nem fogok a tájékoztató jellegű nyilatkozatról tartalmi jelleggel beszélni, mint mondom, rendkívül részletesen, és ilyen olvastam ezt el. A bizottság nagyon odafigyel a formákra, amikor megnyilvánul, de én ebből azt az értelmezést vonom le, és ennek semmi köze Bruneihez. Viszont Kanadához kapcsolódik ez, és rendkívüli módon kapcsolódik ez az Egyesült Államokhoz. Az Egyesült Államokról szóló fejezetben ugye, elvileg óvatosságról beszél, én azt mondanám, hogy itt bújtatott fenyegetésről van valójában szó az Egyesült Államok kormánya részéről. nyelven azt mondják, szerintem ezt egyébként lehet érteni, csak kódolva van, azt mondják, hogy figyeljenek oda, legyenek óvatosak, mert elképzelhető, hogy a vízum kényszert kiterjesztem 23 tagállamra, azon az ötön kívül, ahol már most is van vízummentesség. Szerintem ezt mondja az Egyesült Államok, és ez pedig elfogadhatatlan. az Egyesült Államok kongresszusa tudja, hogy miért módosítanak törvényeket. Szerintem ez a nyelvezet elfogadhatatlan. Mi is a probléma? Morás úr, a bizottságunk elnök, ez imént mondta el, hogy mi a helyzet. A 14.f-es cikk azt mondja, hogy van egy 24 hónapos határidő, hogyha nem szűnik meg addig a vízummentesség, akkor egyértelműen kötelezettsége az az Európai Bizottságnak, hogy delegált aktust hozzon létre, hogy a kettes mellékletet módosítsa, illetve 12 hónapra föl kell függeszteni az addigi vízumgyakorlatot. Az Egyesült Államok, Kanada és a brunei ugyanígy vonatkozik ez, mint a világ összes többi részére, tehát az Európai Bizottság számára kötelező ezt megtenni. Nincs semmiféle kivétel, vagy egyéb feltétel. Egyébként vannak alternatívák. Az 539-es jogszabályban a delegált aktus utáni időszakra. De egy delegált aktus még nem jött létre. Április 12-én járt le ez a határidő akkor kellett volna a bizottságnak előállnia egy delegált aktussal. Ez nem történt meg. Ehelyett egy első nyilatkozatot adott közzé, most pedig egy másodikról van szó. Szerintem a társ jogalkotóval együtt egy nyilatkozatot kellett tenni, ezt meg is tettük, de a bizottság elég ügyetlenül azt mondta, hogy nem volt plenáris ülés. Az Európai Bizottság mondja azt meg a parlamentnek, hogy egy plenáris ülésen, vagy egy elnöki le, levélen keresztül kell véleményt nyilvánítani? Nem. Egyértelműen elmondta már az Európai Parlament, hogy mi a véleménye, ezt az összes frakció támogatta, és a szakbizottságuk elnöke szintén támogatott. Tehát a parlament elmondta, hogy mi a véleménye. Az mindegy, hogy a tanács ezt, erről mit gondol, vagy ő mit mondott, a parlament elmondta a véleményét. Morás úr június 7-én egy levelet küldött, ez itt megvan nekem. Mondom, június 7-én keltezett ez a levél. És ennek az utolsó bekezdése arról szól, azt írta Morás úr, ahogy a 2539 nem tévedett a hozzászóló, az a 265-ös cikkre utalt, tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 265-ös cikkére, erre utalt, Avramopoulos úr pedig bizottságnak azt mondta, hogy a Liber szakbizottság nevében utalnék arra, hogy a 265-ös cikk nevében az Európai Unió bírósága elé is lehet citálni az Európai Bizottságot ebben a kérdésben, hogy lépjen fel. Ide jutottunk. Nem tudom, hogy a második nyilatkozat után lesz a harmadik, aztán majd ötödik, vagy ki tudja hány nyilatkozat még közlemény. De az nyilvánvaló, hogy a bizottság nem teszi a dolgát. Az 539 per 2009-es rendben foglaltakatnak nem tesz eleget. Azt fogom most elmondani, amit már elmondtam egyszer. Én nagyon kedvelem az Egyesült Államokat. Én nem szeretném, hogyha számukra vízumkötelességet írnánk elő. De az Egyesült Államoknak nagyon esetében nagyon fontos az, hogy Lengyelország, Románia, Ciprus, Horvátország és Bulgária esetében feloldja a vízum kötelességet. Itt nincsenek objektív kritériumok, hogy a kanadaiak valaki jó, mások nem jók, nem kérem itt célzások vannak, inszinuálunk dolgokat. Nem, itt kérem biztonsági kérdésekről kell dönteni. Lengyelország kevésbé biztos, biztonságos, mint Franciaország, vagy biztonságosabb, mint Franciaország? Horvátország ugyanolyan biztos, vagy biztonságos, mint Olaszország? Ennek a gondolatmenetnek semmi értelme, kérem szépen. Egyetlen értelmes ér van a reciprocitás és nagyon fontos, hogy megőrő, megőrizzük a transatlanti barátságot, de a reciprocitáson keresztül kellene történni. Még egy utolsó gondolat, elnök úr. A bizottság nyilatkozata, hát erről ezt még hozzá lehetne elemezni, de szeretnék inkább egy kérdést feltenni. Ebben a közleményben, vagy nyilatkozatban azt olvashatjuk, hogy július 18-án létrejött egy találkozó, Kerry úr és a külügyi tanács között, az EU külügyi tanács között. Mi történt akkor? Mesélje már el, mi történt akkor. Mert ha ezt nem teszi meg, akkor azt kell mondjam, hogy a brunei sikerek miatt mindenki gratulál, vállát veregeti, a Kanada ügy miatt is, de szerintem diplomáciai kudarc az, amit az Egyesült Államok esetében elértünk. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr. Köszönöm szépen, Díaz Temére úr. Köszönöm szépen, elnök úr egyszerűsíthetném, és egyetértetnék Diaz Temére urral. Nagyon udvariasan, nagyon diplomatikusan nyilatkozott, és el kell, hogy mondjam, én, én most kevesebb diplomációt használok, igazából egy nyomorult színjáték az, ami itt zajlik van egy világos megállapodásunk az Egyesült Államokkal, Kanadával, hogy a vízummentességet egy bizonyos időn belül meg kell adniuk. És ez a két ország ezt nem teljesíti, és mi mit csinálunk? Jaj, ne bosszantsuk már őket. És akkor nem azt csináljuk, ami a normális folyamat lenne, hogy kölcsönösen megállapodtunk egy dologba, amit végre kell hajtani, hanem írunk még egy jelentést. És hogyha ebbe a jelentésbe az lenne, hogy legkésőbb x időpontig eh, legyen meg mindenki számára a vízommentesség, akkor azt mondanám, hogy rendben van, jó, nem volt tökéletes, de legalábbis valami. De még ezt se tudjuk. Lehet, hogy van még egy harmadik, meg egy negyedik jelentés. És hogyha azt mondják, hogy hát a többi ország számára is megszüntettetjük a vízum kötelezettséget, akkor egyetértek Diaz de Mera úrra, én sem akarok megszüntetni a vízummentességet Kanada és az USA számára. De legyen kölcsönös. Hiszen kötelezettséget vállaltak, és nem hajlandók a kötelezettségvállalásukat teljesíteni. Az Európai Unió polgárainak, mert bizonyos országból jönnek, vízumot kell kérniük, ha Kanadába és az Egyesült Államokba mennek. Véleményem szerint egyre több polgár van más európai országból is, akik vízum, akiknek vízumot kell kérni. Mert valamikor valamilyen okból Szíriában jártak. Ismerek ilyeneket, vízumot kell kérniük. Jó, hát azt eh, el lehet magyarázni, hogy a biztonság miatt, de a garancia arra, hogy tényleg beutazhatnak. Majd eldöntjük ahogy az úri kedvük tartja. Tehát ezt így nem fogadhatjuk el, és én pedig eh, azt szeretném, hogyha valami itt történjen, hogy nyomást gyakorlunk Kanadára és az Egyesült Államokra, illetve ezt a nyomást megnöveljük. Hiszen, hogyha nem bízhatunk abban, amiben megállapodtunk, akkor minek kössek ilyen országokkal további megalapodásokat. Az Európai Bizottságtól is keményebb kiállást várok, és parlamentként szankciókon is elgondolkozhatunk. Köszönöm szépen. Jó, hogy szóltatok erről a dologról, hiszen a koordinátorok elé is szerettem volna előterjeszteni ezt az ügyet, és nagyon jó, hogy itt most szót ejtettünk róla, és jó, hogy a, a jelen vitán itt, itt voltatok. Hogyha nincs további felszólási igény, akkor a szlovák elnökséget kérném meg. Tehát meghallgatjuk először az elnökséget, és akkor visszatérünk. Tehát, hogyha esetleg valamilyen más téma is felmerül, Simonek úrhoz, de Simonek úr hosszú napja volt ma, folytassa. Hát ez az elnökség, én mondtam. Köszönöm szépen. Nagyon, öröm, nagy örömre szolgál, hogy másodszor is szólhatok önökhöz. Igazából ehhez a dologhoz eléggé ked, kevés hozzászólni. Valóban a tanácsban még nem tárgyaltunk az ügyről a bizottság legutóbbi közleménye óta. És a tanács természetesen elkötelezett amellett, hogy teljes vízum mentesség legyen az Európai Uniós polgárok számára, és pedig a kölcsönösség alapján, hiszen amikor bizonyos harmadik országokba utaznak az Európai Uniós polgárok, és megállapodás van a vízumentességről, akkor legyen. Biztosítatom a szakbizottságukat, hogy komolyan foglalkozni fogunk a szlovák elnökség során ezzel a dologgal. És azt hiszem, hogy most ennyit is mondok. Köszönöm szépen! Akkor visszatérek Diaz de Mera úrhoz, a jelentéstevőhöz. Brevemente, csak nagyon röviden, elnök úr. Szokás szerint igaza van. Valóban. Előbb a tanácsot kellett meghallgatnunk. Meghallgatván a tanácsot, figyelembe veszem és lejegyzem, hogy a tanács elkötelezte magát a teljes reciprocitás mellett. Ezt én leírom, lejegyzem, mert nem szeretném, hogyha ezt később majd a szlovák elnökség figyelmébe kellene, kellene ajánlatom, ajánlanom, mert mondjuk elfeledkeznek róla. Tehát teljes reciprocitás. Köszönöm. So indeed it was useful to, <laughs> to hear that, more useful than you thought, uh, in fact. Thank you very much. Sokkal hangosabb, mint ahogy gondoltuk volna. Köszönöm szépen. Természetesen, természetesen válaszolhat. Persze. Köszönöm szépen, csak röviden. Teljes mértékben osztjuk a frusztrációjukat, osztjuk ezt a frusztrációt. Mi is teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a teljes kölcsönösség, reciprocitás mellett, teljes körül körülön. Ugye a delegált aktusról már szó volt, ugye ezt nem jött létre, de a lehető legjobban szeretnénk a célkitűzéseinknek eleget tenni, és ezeket elérni. Őszintén remélem, hogy a jelentések alapján önökkel is tovább folytatódnak a tárgyalások, és majd részletesebben el is magyarázhatjuk, hogy a különböző fázisoknak mik az elemei, hogy hol is született előrehaladás, hogy a lehető legjobb úton akarunk haladni, hogy a célkitűzéseknek megfeleljünk. Ugye itt nincsenek alternatívák, a delegált aktussal kapcsolatosan a, a legtöbb eredményt szeretnénk elérni az önök számára. Köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm szépen, köszönöm szépen a beszámolóját és a válaszait. Összefoglalva Diaz de Mera úr ő, a jelentéstevője a Libe bizottságban ennek a témának, nagyon átfogó a jelentése, és ö, nem akarom megismételni mindazt, amit elmondott. Egyetértek Strimfel asszonynal is, nevezetesen, hogy azt kéri, hogy erőteljesebb ö, álláspontja legyen a bizottságnak, a koordinátorok is meg tárgyalták a különböző pártok részéről. Ugye ez egy ilyen pártokon átnyúló téma, és a, a bizottságnak ezt a libe álláspontját úgy kell tekinteni, mint az összes frakció álláspontja a libén belül a koordinátorok el fognak gondolkodni még azon, hogy hogyan kell a továbbiakban eljárni, mit tehetünk még annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a, ezt a folyamatot, esetleg a parlament elnökének is írunk, írunk még levelet, tehát mindenképpen fel kell gyorsítani ezt a folyamatot, erről döntöttek már a koordinátorok a legutóbbi ülésen is, és ez a bizottság elemezte Diaz de Mera úr jelentését. Köszönöm szépen még egyszer önnek, hogy eljött a bizottság részéről, és elmondta a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollégák! Most pedig áttérünk a 12. napi rendi pontra. Ez pedig arról szól, hogy július 7-én született egy eh, jelentés eh, háromoldalú tárgyalásokról a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve a kötelezettség alólmentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása a téma. Diaz de Mera úr a jelentéstevő, ismételten neki adom meg a szót, hogy mutassa be a témát, hogyan is, hol is tartanak jelenleg a háromoldalú tárgyalások, és hogyha a tagok is akarnak szólni, akkor majd ezt megtehetik. Diazemere úr, öni a szó. De nuevo, muchas gracias, señor. Még egyszer köszönöm, vagy megint köszönöm, elnök úr. Sajnos megint elég frusztrált hangot kell megütnöm. Említette, hogy sietnünk kellett, hogy eh, mi hamarabb megszülessen a jogszabály. Azért van itt ilyen nagy kapkodás. mert az Európai Unió vízum politikájához kapcsolódnak bizonyos dolgok. Kapcsolódik ez Ukrajnához, Grúziához, Koszovóhoz és a törökországi megállapodáshoz. Lehet, hogy nehéz lesz majd azt eh, tolmácsolni, amit elmondok. Előre is elnézést kérek a tolmácsoktól, de azt tesszük a tolmács, azt tesszük a törökországi megállapodástól, hogy azt mondjuk a törököknek, vigyázzanak, ha nem vagy jó, akkor nem engedem meg, hogy játszál a kulcs tartóval. Nem egyszerű ezt lefordítani, mondom a tolmácsoknak, nem tudom, hogy elnézést kérek, nem tudom, sikerül-e. Ez egyfajta, ez egyfajta fenyegetés. Másról nincs szó. Ez az törökországi megállapodásra is vonatkozik. De szeretném részletesebben elmondani, hogy miről is van szó. Jotov asszonynak nagyon hálás vagyok, illetve Monika Makoveinek, Péter Jareknek, Krisztin Delbairaknak és Bodil Valérónak. Számukra tiszta volt, hogy mi az Európai Parlament álláspontja, hogy minél gyorsabban el tudjuk fogadni ezt a jelentést. Július 7-én Libében szavaztunk egy jelentéstől, és önöktől felhatalmazást kaptam arra, hogy elkezdjük a tárgyalási folyamatot. Reményeink voltak, hiszen többségi konszenzus sikerült elérni itt a, pár, a frakciók között. De miért vagyok frusztrált? Ez itt mögöttem van, a tanácsban. Ismételten a tanács képtelen volt felfogni, hogy itt milyen sürgős helyzetről van szó, szóval pedig ők kérték, hogy sürgősséggel tárgyaljuk ezt. Ők kérték tőlünk. Volt egy háromoldal egyeztetés, hogy informáljuk a bizottságot, és három szakmai megbeszélés is volt. A mi szándékunk az volt, hogy intézményközi megállapodást érjünk el még a nyár előtt, hát ezt sajnos nem sikerült létrehozni. De hadd mondjam el, hogy most hogy állunk. Ezt lehet, hogy a kollégáim már tudják. A következő dolgokban sikerült megegyezni, négy dologról van szó. Közbiztonság, monitorozás az tagállamok egyszerű többségeivel lehet dönteni, illetve a bizottságon belüli komitológiai eresült. Röviden elmondanám, hogy miről van szó, közbiztonság. A közbiztonság elleni vagy a közbiztonsággal szembeni fenyegetettségről van szó, ezt az illetékes hatóságok teszik ezt, monitorozás. A rendelet mínusz egyes cikkében van erről szó a vízumentességgel kapcsolatban. 8 éves időszakot szabunk meg a monitorozás végrehajtására. 3. A javaslat arról szól, hogy a bizottság milyen esetekben kezdhet eljárást. Van bizonyos döntési jogköre, jogköre a bizottságnak, hogy a súlyos, hogy arról ö, döntsön, hogy mikor áll fenn olyan súlyos fennforgás, amikor is ezt a folyamatot ö, életbe lehet léptetni. Még egy dolog, emberi jogok, mindannyiunk számára ez nagyon fontos. A bizottságnak figyelembe kell venni az egész eljárás során az emberi jogok helyzetét a szobaforgó harmadik országban, illetve azt is, hogy a vízum mentesség felfüggesztésének milyen hatása lehet a harmadik országok polgáraira. Önök többször is utaltak erre a pontra. A parlamentet megegyezett, de van két kérdés, amivel nem bírunk a holdpontról elmozdulni. Elég kritikusan fogok most beszélni ismételten a tanácsról. A tagállamok arról van szó, hogy a tagállamok hogyan dönthetnek arról, hogy a felfüggesztést hatályba kell léptetni. ez a, ez a parlament, amiről döntött, azt mindenki pontosan tudja, azt is tudja hogy mindenki, hogy a delegált aktusokkal mi a helyzet, hogy itt nem tudunk tárgyalni. A parlament számára alapelv, és ez kapcsolódik ahhoz, amit mondtam, hogy minden egyes esetben, amikor lényegesen módosítják a rendeletet, akkor a delegált akrósokra vonatkozó form, formaságokat végig meg kell tenni. 2015. júliusában egyébként született is erről egy bírósági döntés. döntés. Elmondjuk a szlovák elnökségnek, hogy mik az érveink. Három lehetőség van, három szöveg lehetőség, meg kell próbálni a megoldást megtalálni, de sajnos a nyári szünet miatt, bizonyára a nyári szünet miatt nem jöhetett létre az intézményközi megállapodás a nyár előtt. Szeretném, hogyha a tanács egyértelműen válaszolna ezekre a kérdésekre, és ezeket mindenki tudomására hozna mit szeretne elérni a tanács azzal, hogyha egyoldalúan aktiválják ezt a mechanizmust. Mire használnák ezt? Miért nem delegált aktuson keresztül kívánják ezt tenni? Mikor szeretnénk, hogy hatályba lépjen ez az intézkedés? És vajon kívánnak erről jelentést készíteni. Nem válaszolnak? Válaszoljanak. Hogyha valóban elkötelezettek az intézmények felé, akkor válaszoljanak a jelentéstevő kérdéseire. Hogyha a Libében a jelentéstevő kérdezel, amit arra válaszolni kell. Nagyon fontos, hogy megkapjuk ezeket a válaszokat, ezek nélkül nem tudjuk kialakítani az álláspontunkat. És nem tudjuk megoldani a problémát. nincs felhatalmazásuk arra, hogy tárgyaljanak jelenleg. Hát te jó lenne, ha lenne felhatalmazásuk, de ez önökön is múlik. Mi elvégeztük a munkánkat, folytatjuk ezt, tovább dolgozunk, és teljes szívemből kívánom, hogy a tanács is végezze el a saját dolgát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jelzem erre úr, nem tudom, hogy a tagok kívánnak ezt szólni. Nagyon átfogó módon elmondta a jelentéstevő, de a bizottság részéről Pálman úr szól, vagy Simonek úr a tanács részéről elmondaná, akkor ismételten. De természetesen nem kötelező, hogyha nem akarja, akkor de hogyha esetleg hozzászólna röviden. Köszönöm szépen. Korlátoznám magam mindössze néhány megjegyzésre a témát illetően. Teljes mértékben egyetértek a tisztelt jelentéstevővel néhány pontban. Az első ilyen pont az, hogy a tárgyalások során, amelyek eh, július elején voltak, számos témában eh, megpróbáltunk kompromisszumot kialakítani és elérni a javaslatot illetően. Egyetértek azzal is, amit eh, elmondott a jelentéstevő, hogy még számos fontos témát meg kell oldani, és ezek a témák ugye még nagyon sok tárgyalást szükségeltetnek a tanács és a parlament között is. A repert informáltuk július 21-én a háromoldalú egyeztetés eredményeiről, mindenkit biztosíthatok arról, hogy a munkát folytatjuk két oldalúan és elsősorban annak érdekében, hogy a jövőben a legjobb intézkedéseket hozzuk meg. Természetesen itt sürgősségi szempontok is vannak, a víza liberalizás terén is mm, egyes országokkal kapcsolatosan a jelenlegi helyzetet is tovább akarja vinni az elnökség. Teljes mértékben tudjuk, hogy mennyire fontos ez a téma, ami pedig ami pedig a további lépéseket, a közeli lépéseket illeti. A jelentéstevőt természetesen ellátjuk az összes részletes elemmel a témákat illetően, és mindenképpen fontos, hogy válaszoljunk a kérdéseire is, amelyek fontosak ezen szakbizottság számára, és reméljük, hogy a jelentéstevő felhasználhatja majd ezeket az eredményeket. Szeretném elmondani, hogy mindenképpen szeretnénk eh, megtörni ezt a jelenlegi helyzetet mm, a liberalizás területén is ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Diaz de Mera úr vissza akar még térni a témára? Igen? Röviden. Bueno, solamente por... Csupán annyit, hogy hogy az udvariasság az összefér az érveléssel, A csak egy dolga van, tegye azt, amiről beszél, tegye azt meg, amit mond. Ha, ezt, ha rövid időn belül nem tesz semmit, nem mond semmit, az baj. Már két hónapja meg kellett volna ennek történnie. Ezt a listát, amiről az imént beszélt, ezt már két hónapja meg kellett volna, el kellett volna készíteni jó lenne, ha nem november lenne a határidő, hanem mondjuk ez a hét, vagy tegnap előtt. Oh, Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációt. A delegált aktus szerintem nagyon jó kézben van. És hogyha túl vagyunk, akkor rendben van, tehát köszönöm az összes kollégának a részvételt. Köszönöm, hogy ilyen türelmesek voltak. És remélem, hogy megfelelő figyelmet adunk ennek a témának. Akkor az egyebek, a 13-as pont, hogyha nincsen semmilyen egyéb, akkor a következő megbeszélés szeptember 5-én lesz és szeptember 8-án. És köszönöm. 14 órakor, tehát szeptember 8-án, 14 órakor. Köszönöm szépen a figyelmüket, és az ülést berekeztem.